Allora, possiamo iniziare? Jó reggelt kívánok, mondja az elnök. Kezdjük el a munkát. Akkor most megmondom az elnök közleményeit, különféle döntések és javaslatok születtek a koordinátorok tanácskozása végén. Majd a szavazás után fogok hozzászólni. Tehát Elsőként a szavazásra kerül sor a 2014-es választásokkal kapcsolatban. A 18-as módosító ki az, aki támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Akkor A, kompromisszumos módosító. Mellette ellene tartózkodik, elfogadva. Ez azt jelenti, hogy a 16-tól, pontosabban a 16-os okafogyottá vált. Akkor a kompromisszumos B módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor lépjünk tovább. B kompromisszumos módosító. Igen. Az összes többi oka fogyottá vált. C kompromisszumos módosító következik. Ki az, aki mellette szavaz? feltartást kérek. szavazat tartózkodás elfogadva. Összes, az összes többi módosító okafagyottá vált, tehát 25, 26, 27-es. A 26-osra szavaznunk kell. Kérem, hogy aki támogatja, emelje fel a kezét, ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. Ha jól látom, a kettes módosító következik mellette. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. a hármas fogyottá vált. Az ötös hatos ugyancsak. A D, a D-nes kompromisszumos módosítót érkeztünk, mellette kiszavaz, ellenszavaz, tartózkodás elfogadva. Hetes oka fogyottá vált. Az E kompromisszumos módosító következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az F kompromisszumos módosítóhoz lépünk tovább. Mellette ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. 32-től 41-ig. Tehát akkor a 43-asra következünk mellette, Rui Michel az előterjesztő, el lehet szavazott, elutasítva. A 45-ös következik, ki az, aki támogatja, Ellen szavazat. Elutasítva. 46-47 az ugyanaz, tehát erre együttesen szavazhatunk. Készfeltartás kérek ki az, aki támogatja, ellenszavazat. Tartózkodás elutasítva. A hármas ö, cikk, illetve a 48-as módosító, mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 49-es támogatja. Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 51-es támogatja, ellenszavazat elutasítva. 52-es módosító. 52-es az 52, 53, 54, ezek azonosak, egyben szavazunk rájuk, mellette ki van. Ellenszavazat. tartózkodás. Egy tartózkodás van. Tíz mellette, kilenc ellene, egy tartózkodás. Elfogadtuk tehát. A hármas cikk 55-ös módosító. Ezt visszavonták. Emendamento 56. Favorevoli. Az 56-os módosítónál vagyunk. Mellette kiszavaz. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. A G kompromisszós módosítónál vagyunk. Támogatja, ellenzi, tartózkodik. Elfogadtuk. sikerült átesnünk ezen. Tehát a végső szavazás következik, ki az, aki támogatja az anyagot. egy szavazat mellette, ki az, aki ellenszavaz, ellenszavazatokat kérek. Tartózkodás 21 mellette egy tartózkodik, nincs ellenszavazat. Ezzel tehát az első szavazás gyorsan megcsináltuk. Jön a következő, a kettes számú szavazás. Ez egy jegyzőkönyv tervezetről szól, az Európai Unió alapjogi kartájának a cseh köztársaságra történő alkalmazásáról. Mindenki elkészült és felkészült a szavazásra? Először. Tehát egyes bekezdés 14-es módosító. Mellette Daffur, amennyiben Fox úr elfogadja, akkor egy blokk szavazásban ö, dönthetnénk ezekről a módosítókról tehát egyben, blogban szavazhatnánk, ha Fox úrnak ez elfogadható. Tehát egy blokk szavazás. Ez volt a kérdés, elnök. Tehát melyek ezek a módosítók? Nem túl hosszú a listánk. Valóban akár cikkelként is mehetünk, nincsenek túl ö, nagyszámú módosító indítványok. Tehát az elemvetéssel kapcsolatban cikkenként haladunk. 14-es módosító mellette ellene tartózkodás F utasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat tartózkodás elutasítva. Hármas. Támogatja, ellenzi, tartózkodás elutasítva. Négyes módosító, ki az, aki mellette van, támogat, ellen, ellenszavaz. Elutasítottuk. Ötös módosító, ki az, aki támogatja, ellenzi, tartózkodás elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes módosító, ki az, aki támogatja? El, ellene, elutasítva, nyolcas, ki az, aki támogatja? Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegy tíz arányban elfogadtuk. Kilences módosító kitámogatja, ellenzi, tartózkodás, elutasítva. Tízes, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tizenegyes, mellette, ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 12-es. Ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. tartózkodás elutasítva. Tizenhármas a módosító, ki az, aki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. Így tehát a végső szavazás következik. Ki az, aki támogatja? ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönjük az előadónak, aki remek munkát végzett. Csaszkowski és Gatieri uraknak jár köszönet. Most tehát tovább léphetünk. Ezzel a szavazásnak vége, ezen túl vagyunk. Most a, az ülés zárása előtt az elnök közleményei következik kezdnek A koordinátorok ülésén úgy döntöttek, hogy a vizsgáló bizottság, illetve a szubszidiaritási ellenőrzés kapcsán eh, elfogadják a jogi szakbizottság véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Így hát nem mondunk ettől eltérő véleményt. a stokholmi program áttekintését, felvizsgálatát illetően a 2014-es költségvetési eljárásra való hivatkozással a raportőrt a vonatkozó jogszabály alapján nevezik ki. Dafur azt mondta, hogy a külügyminisztert majd meghívja, majd meglátjuk, hogy ezzel kapcsolatban milyen fejlemények alakulnak. Mi az, ami még maradt, kérdezi az elnök. a tagokkal kapcsolatban Hebdel urat nevezték ki raportőrnek. Ez a 136-os szabálynak a módosításából következett. Ami azt a kérdést illeti, hogy szülessen egy vélemény a horizontális hatáskörökkel kapcsolatban. A Fejlesztési Bizottság javaslatot tett közé Ezt a javaslatot megvizsgálják majd a differenciált irányítás témakörén belül. valamint elkezdődnek a tárgyalások. A javaslat szavazá, megszavazása után lehet tovább lépni ezzel a munkával. A többi kérdést elnapolták. A londoni delegáció május 28 és 30 között van elő tervezve az előkészítés megkezdődik, megnézzük, hogy hány e, e, angol állampolgár szeretne majd részt venni. Különféle e, frakciók fognak delegálni résztvevőket. Volt egy javaslat egy október 7-i ülésre. Ezt az Európai Bíróság soros ülését követően szeretnénk megszervezni majd. Aztán van október 14-ére is egy tervezett ülésünk, és még valami, mondja az elnök. Úgy döntöttünk, hogy a szecesszió kifejezést secession megtartjuk a szövegben, az európai az európai e, tagállam e, jogállásának változása akkor, hogyha valami e, terület kiválik a tagállamból. Tovább tanulmányozzuk a tagjelölt államoknak a választási rendszerét. Ezzel szeretnék köszönetet mondani mindenkinek.